Przewodniczący! Az elnök. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont, új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért Gariga Poledo jelentés. Az első hozzászóló a jelentéstevőnk Gariga Poédó, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Lewandowski eh, biztos úr, kedves kollégák! 23 év